Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, it's a uh, four... Hölgyeim és uraim! Az ITREL szakbizottsági ülésnek a negyedik felvonásánál tartunk. Nagyon örülünk, hogy ilyen nagyon izgalmas téma van uh, az asztalunkon. Európa űrstratégiája egy nyilvános meghallgatásról van szó. Ezen üdvözlöm most önöket. És üdvözlöm a vendégelőadóinkat is. Igazából tegnap indítottuk el ennek a tárgyának a tárgyalását az ITRE bizottságban, illetve a stratégiát magát. Ez volt a hivatalos indítás. Sepkovics és Grinkovska biztosok voltak itt. Az Európai Bizottság pedig két héttel ezelőtt indította el ezt a programot, úgyhogy ez viszonylag újdonság. Október 26-án az, e- a bizottság közé tette európai űrstratégiáját. Mint önök is tudják, a stratégia célja, hogy Európa megerősítse pozícióját, mint vezető űrhatalom, illetve az űrpiacnak a fontos képviselője. Environment in space industry az űriparban, űrpolitikában nagyon gyorsan változik a helyzet. Egy kicsit bizonytalan vagyok, mert nem vagyok abban olyan biztos, hogy Európa valóban vezető szerepet kap -e ezen a területen. Hogyha ezt segíteni akarjuk, akkor valószínűleg nem vagyunk még vezetők. Ez a nagy kérdésem, hiszen ez volt ugye a fő jelszó, hogy a vezető szerepünket megerősítsük, de lehet, hogy nem megerősíteni kellene, hanem megszerezni. És a parlament a stratégiához inputot is szolgáltatott, két állásfoglalást fogadott el júniusban, úgyhogy jól felkészültünk. Az egyik az űrpiacról, a másik pedig az európai biztonság és védelmi politika űrhöz kapcsolódó kapacitásaival kapcsolatosan two speakers in, in, in each session. I would like to... Két előadónk van mind, minden szekcióban. Szeretném kérni az előadóinkat, hogy 10 percre szorítkozzanak a felszólalásaikban, mert szeretnénk előkészíteni, szeretnénk vitát is folytatni. De gondolom hoztak prezentációt, úgyhogy lehet, hogy néha ki fognak logni ebből az időből, én ezt megértem. Az első előadás, illetve az első, szet, első ülésszak, Doris Dolides az Európai űrügynökség ügyvezető igazgatója. Ön egy ügynökséget vezet tehát konkrét intézkedésekért felelős európai szinten. Kérem, hogy rögtön az elején, és ez az első kérdésem, illetve a következő kérdésem, igazgató úr. Tehát azt szeretném tudni, hogy mi az általános mintázat, mi a hálózat felépítése, mi a kapcsolat az Európai Ügynökség és az, a Nemzeti Ügynökségek között, ez hogy működik, mindig jobb ezt, hogyha tudjuk, hogy ezek, eh, hogy milyen viszonyok alakulnak ki az ügynökségek és az Európai Unió között, hány ország tartozik eh, egy-egy, illetve hány országban van eh, tagállami ügynökség, és az előadása mellett, tehát amit egyébként is hozott nekünk, emellett kérem, hogy ezt a két kérést válaszolja meg. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönöm szépen a meghívást, köszönöm, hogy meghívtak az el, a meghallgatásra, és köszönöm, hogy az ügynökség előadhatja a tevékenységével kapcsolatos előadását. Ami a szlájdokat illeti, a második kérdésre válaszolva, mi szabályozó ügynökség vagyunk, ami azt jelenti, hogy a 28 tagállam részt vesz az irányító testületünkben, plusz a bizottság, úgyhogy eh, kifejezetten a GNSS-szel foglalkozunk, a Galileóval, tehát nem a teljes eh, űrkutatás területével. Szoros kapcsolatot tápolunk a bizottsággal, valamint az Európai űrügynökséggel, most egy nagyon fontos megállapodást írunk velük alá, majd látja az előadásomban is, csak úgy néhány szóban, hogy az Európai űrügynökség felelős a rendszer üzembeállításáért, az mi ügynökségünk pedig a szolgáltatásért. Az európai univerzumban ilyen szempontból egyedülállóak vagyunk. Mi vagyunk az első ügynökség, az őrrel foglalkozó ügynökség, amely még kifejezetten a piacot kiszolgáló szolgáltatásokat nyújt. Az előadásom pontosan erről fog szólni. Az első ábra azt kísérli meg, hogy bemutassa, milyen tevékenységet végez az ügynökség a négy fő tengely mentén az űrstratégiában, ugye ez a nagy téma ma. Itt látható az ügynökség négy fő funkciója. Milyen munkát is végzünk. Úgy gondoltuk, hogy így lehet a legjobban felvázolni, magyarázatot adni arra, hogy mivel foglalkozunk. Szolgáltatás, technológia, szolgáltatás, végrehajtás, piac, technológia és technológia. És kezdjük az első tengelyel, vagyis az űr lehetőségeinek maximális kihasználása a társadalom és az EU gazdaság számára. Ez az első pillérje ennek a stratégiának. Ezen a területen milyen munkát végez az ügynökség? Tudom, hogy nincsen sok időm, úgyhogy néhány konkrét példát is mondanék erre. Először is ami az egnoszt illeti, a Galileo elődjét. Négy évvel ezelőtt 200 olyan repülőtér volt, amely az egnoszt használta Európában, és vannak olyan országok, például Franciaország, amely még nem dolgozta ki a terveit, hogy a földi infrastruktúrát felváltsa az EGNOSZ megközelítéssel. Második legfontosabb eredményünk, hogy a Galileóval kapcsolatos előrelépéseket elérjük. Idén júliusban az első Európában készült mobiltelefont előállították, ami teljesen kompatibilis a Galileóval. Ez nagyon fontos eredmény. Mert aminek most a tanulja vagyunk, az, hogy a piac is kezd érdeklődni a Galileo és az EGNOS iránt. Az EGC milyen munkát végez? Nagyon nagy technológiai trendek vannak előttünk, és fontos kihívások Szeretném talán a legfontosabbat kiemelni, az autonóm autóvezetés. Mint látjuk, ez már kialakulóban van, a jövő automatikus autója nem csak GNS ezt használ, ezen a területen az ügynökség egyébként a legfontosabb ipari szereplővel szoros együttműködésben dolgozik, hogy ilyen autókat tudjunk a jövőben kifejleszteni. Ami a második pillért illeti, a globálisan kompetitív és innovatív európai űrszektor kialakulásának az elősegítése. Hosszú a tapasztalatunk, sokat tapasztalatunk az elmúlt néhány évből. Az e FP7-ben közel száz ilyen projekt volt, most pedig a Horizont 2020 keretében működünk. Tehát ezek új szolgáltatások kidolgozását jelentik ezek a projektek, nagyon sok érdekes új ötlet merült fel, amelyeket segítünk megvalósulni, hogy új vállalkozók vághassanak bele ebbe az ígéretes tevékenységbe. Ez nagyon fontos szerep az ügynökség számára, nevezetesen, hogy egyfajta katalizátorként működjön összefogva a különböző kompetenciákat, szerepeket. Erre jó példa amit néhány évvel ezelőtt kezdtünk meg, vagyis a tanúsító testületeket, repülőtereket, az ö, légi navigációs ö, szolgáltatót összehoztuk, és most ott van az EGNOSZ, amit Európában széles körben alkalmaznak. Az ügynökség milyen munkát végez a jövőben? Mindenképpen folytatjuk majd a széles körű munkánkat a Horizont 2020 keretében, ami egyébként nagyon hasznos eszköznek bizonyult, és vannak más eszközök is, például az alapvető elemek, amelyek a kutatásfejlesztésre összpontosítanak, ezek nagyon fontos elemei a szolgáltatások fejlesztésének, illetve a közigazgatási szervekkel is együttműködünk, amikor arra kérnek, hogy segítsük őket új rendszerek kidolgozásában, kifejlesztésében. Például volt olyan közigazgatási szerv, amely minket arra kért, hogy a rendszereiknek a specifikációját mi írjuk meg, nagyon egyre többen használnak olyan útdíjrendszert, amely a mi GNS-ösünket használja. Autonómia az űr használatában, biztonságos környezetben ez a következő téma. Egyre inkább függünk a GNSS technológiáktól, a napi életünkben is egyre hasznosabbá válik ez, és azt is látjuk, hogy az ilyen rendszerek eh, igen eh, sérülékenyek, eh, a biztonság nagyon fontos szemponttá kezd válni, és itt szerettem volna megemlíteni, hogy az ügynökség úgy is tekinthető, mint az egyik legfontosabb szereplő biztonsági szempontból van Párizsban egy biztonsági központunk, 30-an dolgoznak ott, és a rendszer biztonsági helyzetét követik nyomon folyamatosan, és a PRS felhasználói szegmest is vizsgáljuk, akik a titkosított jeleket fogadják a védelmi piacon, ez egy specifikus technológia, amit a szokásos kereskedelmi piacokon nem találhatunk meg. És még az is fontos, hogy az ügynökségen belül van egy testület, amely tanúsító testületként működik a biztonsági követelmények területén, tehát ez a testület tartalmazza a tagállamok képviselőit, és az ügynökség a technikai tudást szolgáltatja hogy a rendszer biztonsági követelményeknek megfeleljen. A következő dimenzió megerősíteni Európa szerepét, mint globális szereplő, és elősegíteni a nemzetközi együttműködést. Itt láthatók azok a területek, amelyek az ügynökség különböző projektekben vesz részt, aktívan támogatjuk a bizottságot a nemzetközi szerepvállalásukban, de azt is el kell mondanom, hogy nagyon ígéretes, nagyon érdekes jelzéseket kaptunk. Például, ez nagyon jó példa, egy héttel ezelőtt, ami történt, egy ipari szereplő aláírt egy szerződést, mégpedig Koreában, hogy az Egnoszhoz hasonló rendszert fejleszen. Ez mindenképpen nagy siker az ipari fél számára, de Európa egész számára is, hiszen ez azt jelenti, hogy vezető technológiai szereplők lettünk ebben ezen a területen. Persze az Egyesült Államok a legnagyobb versenytársunk, ezzel is válaszolnék az ön kérdésére. Utolsó ábrám. Ez összefoglalja alapvetően, hogy az ügynökség milyen területeken aktív műveletek és szolgáltatás, biztonság, piacfejlesztés, kutatásfejlesztés és kommunikáció. Ebből a listából is látható, hogy nem jelentéseket írunk, hanem kifejezetten operatív ügynökség vagyunk, és nagyon nagy szaktudással rendelkezünk. Ez egyedülállóvá tesz minket az ügynökségek között. Úgy gondolom, hogy ebben az elmúlt néhány percben eléggé jól sikerült ismertetnem az ügynökség tevékenységeit. Még egy utolsó észrevételem az erőforrásokkal kapcsolatosan. Tudom, hogy ez nem annyira népszerű mostanában. Manapság azt látjuk, hogy körülbelül 100 alkalmazott, amely 4,5 milliárdos költségvetést kezel az elmúlt négy évben, ami azt jelenti, hogy a forrásaink szűkösek, próbáljuk ezt a nehézséget leküzdeni azzal, hogy sok konzulens, konzulenssel dolgozunk. Ez nem költséghatékony, és ráadásul a szaktudást így nem tudjuk magunknak megtartani. Köszönöm szépen. Ugye de igen, az elnök kérdésére milliárd, jól volt írva, 4,5 milliárd euró a, a EU-s költségvetésünk. Ezen a több éves időszakban 2014-től 20-ig, úgyhogy ez egy szép kis summa. Köszönöm szépen, köszönöm az előadását. Mr. Battiston, President of the Italian az olasz űrügynökség elnöke és fizika professzor a Trento Egyetemről a következő vendégünk. Így tehát megvizsgálhatjuk a Nemzeti űrügynökség szempontjából is a helyzetet, elnök úr, és ha jól értettem, az Európai Ügynökség egy szabályozó ügynökség, ami azt jelenti, hogy nemzeti szempontból, illetve a Nemzeti űrügynökség szempontjából másfajta megközelítést alkalmaz az űrpolitika, illetve az űr, űrre kapcsolatos tevékenységek körében. Köszönöm, Buzek úr. A kérdés, amelyet meg szeretnék vitatni önökkel, ez a nemzeti ügynökségek szerepe az űrstratégiában. Európában az űr körülbelül három, legalább három ügynökség munkájához kapcsolódik, az Európai űrügynökség, amely egy 22 tagú szervezet, van két-három, tagáll, van két-három tagja, amely nem az EU tagja, az Európai Unió Európai Bizottság, ami szintén képviselteti magát, illetve a nemzeti ügynökségek is jelen vannak. Különböző hátterű, méretű és beruházási kapacitással rendelkező ügynökség az olasz példáról beszélek, hiszen ezt ismerem a legjobban, de bizonyos megállapítások alkalmazhatóak az egyéb nemzeti ügynökségekre is Európában. Ez a három testület hogyan eh, milyen kölcsönhatásban áll egymással. Az Európai Ügynökség az űrpolitika szempontjából egy sajátos szerv, ugyanis gyakorlatilag ugyanazon államok ülnek egy nagy asztal körül, de néha nehéz biztosítani, hogy az általuk meghozott döntések és a politikák összhangban legyenek, tekintettel arra, hogy a tagállamoktól jönnek az erőforrások, tehát ez egy nagyon lényeges kérdés, és éppen ezért az Európai Stratégiai Dokumentum nagyon fontos, mert ezekre a kérdésekre tér ki. Mi az, ami összekapcsolja a különböző testületeket, a kormányzatok, a nemzeti ügynökségek. Tehát ez egy három alkotóelemből álló mechanizmus. A kérdés, hogy hogyan működnek együtt, és hogyan hajtják végre az űrpolitikát Európa szempontjából. Ezt jobban megértjük, ha megnézzük a fő bizottsági programokat, amelyek az elmúlt 15 évben nagyon nagy fejlődésen mentek keresztül. Galileo Copernicus, SST, és láthatjuk, hogy a programtól függően a három testület közti kölcsönhatás együttműködés eltérő, például a Galileo esetében az Európai Bizottság, most hallottunk ugye a GSA-ról, a szolgáltatásokról, az adat alkalmazásokkal kapcsolatos szolgáltatásokról és fejlesztésekről tárgyal, és a, arról azt kívánja biztosítani, hogy ki lehessen használni a Galileo adatait és foglalkozik, tanulmányozza Galileo jövőjét is. Az ISA ebből a szempontból egy technikai testület, amely végrehajtja a stratégiát, biztosítva, hogy a műholdat megfelelően ki lehet lőni, és megfelelően lehet működtetni, és a szolgáltatás nyújtás szempontjából is megteremti az alapokat. A PRS a biztonsági vonatkozású elemekre vonatkozik a Galileónál. biztosítja azt, hogy a szolgáltatásokat nemzeti szinten is végre lehet hajtani, kidolgoz um, alkalmazásokat, és uh, garantálja, hogy uh, hogy ezek megfelelően működjenek. Ha megnézzük a Kopernikuszt, ez, némileg, uh, ez egy némileg más fajta struktúra. Az Európai Bizottság az, amely a fő fejlesztési elemeket meghatározza, biztosítva, hogy a big data jellegű adatok integrálódhatnak megfelelő módon, hatékony módon, és a gazdaság szolgálatába lehessen őket állítani. A Kopernikuszt európai szinten és a tagállamok szintjén támogatják, és az űrgazdaság megint egy nagyon fontos elem amely alátámasztja a különböző mm, érveket, az ez a pedig megint csak műholdakat, műveleteket dolgoz ki, a big data jellegű adatokkal kapcsolatos alkalmazásokat, ezek pedig a, ezeket pedig a tagállamok is felhasználják, és így próbálnak megfelelő hasznot előállítani a társadalom számára. Az SST egy újabb program, amelyet az Európai Bizottság elindított. Itt az említett három elemből kettő érvényesül, az Európai Bizottság, illetve a Nemzeti Ügynökségek. Létrejött egy konzorcium, amely a nemzeti ügynökségekből áll, és amelynek feladata a műveletek, az eszközök megvitatása. Az ez a biztosítja a, fi, a finanszírozást de nincs egyetlen egy szabály sem, amely alapján a három ügynökség együttműködne, mindig az alkalmazások és a célok fényében kerül sor az együttműködés kialakítására. Az Európai űrstratégia egy rendkívül hasznos folyamat volt. A bizottság és az űrügynökség lehetővé tette, hogy a különböző elemek, az ISA, a tagállamok, illetve az ügynökségek részt vesznek a vitában, és eh, ennek eh, fényében készült ez a dokumentum, amely definiálja, hogy eh, hova kellene haladnunk Európa érdekében, milyen úton kellene tovább haladnunk. Említettük a különböző pilléreket, amelyek a társadalom és a gazdaság érdekeit szolgálják, a globális versenyképesség mm, ösztönzését, és megpróbáljuk biztonságos módon felhasználni az űrrel kapcsolatos szolgáltatásokat, ezek pedig különböző kezdeményezések formájában jelennek meg. Vannak ugye már létező programok Galileo Copernicus SST, de a jövőben is lesznek továbbfejlesztések, mint a GovSatcom, a mm, hordozó rakéták, illetve egyéb alkalmazások. Ezzel kapcsolatban most már elindult a vita, és megint csak ezt a logikát követjük, a társadalom és a gazdaság szolgálatába kívánjuk állítani az stratégiát A kutató szervezetek és az ügynökségek is ennek érdekében dolgoznak, és ők azok, akik összekapcsolják ezt a két elemet, így próbálnak a koherenciáról gondoskodni a kormányzatok, illetve a tagállamok szintjén. Két példát említenék. szemléltetném, hogy egy űrügynökség hogyan tud hozzájárulni ehhez a modellhez. Kiindulva abból a tényből, hogy az űr gyorsan változik, ez a fotó is eh, bemutatja, hogy eh, a planet.com-ot mutatja, ez 2014-ben indult 28 műhold részvételével, 350 millió dolláros tőkével, és eh, ez egy további kihívás, amely arra utal, hogy hogyan lehet eh, ehm, ezen rakéták eh, hatékonyságát javítani. Ebből láthatjuk, hogy az űr milyen gyorsan, az űr politika milyen gyorsan változik, és gondoskodnunk kell arról, hogy meg tudunk felelni a kihívásoknak. Tehát az ügynökségek és az ágazat fontos, hogy igazodjanak, alkalmazkodjanak a kihívásokhoz, változtassák ennek fényében a politikájukat. Ezért van szükség a három testület között a koherens együttműködésre, párbeszédre, hogy megfelelő módon tudjunk reagálni a kihívásokra. Az űrgazdaság az egyik fő elem ebben a vitában. Ez egy új típusú gazdaság, egy újfajta megközelítés, amely az űrt használja fel, hiszen nagyon sok adatot tud ez rendelkezésre bocsátani, ugye az internet, az adatok felhasználása, a big data, illetve a szolgáltatások jelentik ennek a fő elemeit. Az internet alapú szolgáltatások elhanyagolható költség mellett eh, tudják eh, eh, sokszorosítani a szolgáltatásokat, és a megtérülés is gyorsan valóra válik, ugyanis a multiplikátor hatás nagyon jelentős. A kérdés pedig, amely felmerül, az az, hogy eleget teszünk Európában az űrgazdaság ösztönzése érdekében, időszerűen lépünk-e fel, javíthatjuk esetleg a jelenlegi költségvetési ráfordítást, hiszen ez egy nagyon fontos aspektus. Ha megnézzük az intézményi költségvetésünk méretét, a tagállami hozzájárulásokat ügynökségként, ezaként, illetve az Európai Bizottság hozzájárulását, akkor láthatjuk, hogy gyakorlatilag második helyen állunk a NASA mögött az Egyesült Államok és Oroszország között, de ez a számítástól is függ, hiszen a, a piros pöttyök szimbolizálják egyfelől a nemzeti hozzájárulásokat, és ennek egy része az ez a hozzájárulása, egy másik része pedig a bizottsághoz tartozik, tehát attól függően, hogy hogyan számítjuk ezeket, a pontok lehetnek nagyobbak vagy kisebbek, minden esetre ez egy olyan kérdés, amelyel foglalkoznunk kell. Európa a különböző tevékenységek összességéből áll össze, és ezért jó koordinációra van szükségünk, és el kell kerülnünk a megkettőződést, illetve az esetleges hiányosságokat, vagy a kései beruházásokat. Erre törekszünk Olaszországban, annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a nemzeti szinten jelenlevő mechanizmusok, hiszen nálunk is számos érdekelt fél van, aki részesülni kíván az űr gazdaság előnyeiből. Megpróbálunk tehát koordinálni. Létrehoztunk egy miniszterelnöki hivatal szintű testületet, a Nemzeti Ügynökség, a kutató testületek, illetve más felek is koordinálnak azért, hogy megfelelő, szint, megfelelő legyen a nemzeti koordináció. Ez sikeresnek bizonyult egy évvel a létrejötte után a kormány újabb összegeket pumpált ebbe a költségvetésbe. Ez egy stratégiai beruházás. Ugyanis a PPP konstrukciókat is ki lehet használni, úgyhogy a Kopernikus és a Galileo adatait használjuk. Egy másik példa, arra vonatkozóan, hogy mit tehet egy ügynökség, egy nemzeti ügynökség új technológiákat is felhasználhat, új irányokba léphet, amelyek az infrastruktúrális fejlesztést szolgálják uniós szinten, illetve a kutatást az ez a szintjén. Az ISA képes nagy, komplex infrastruktúrák fejlesztésére, de az első lépés gyakran az ügynökségektől, a nemzeti ügynökségektől származik. A Kozmosz lehetne egy jó példa. Ez egy olyan infrastruktúra, amely e Olaszországban létezik. Ez, egy, ez az egyetlen kettős felhasználású rendszer, amely Európában létezik, és gyakorlatilag tíz éves múltra tekint vissza. A civil, a polgári és védelmi applikációk számára is nyújtunk adatokat. Ez egy nagyon jó információforrás. A Sentinel-1 egy ilyen adatműhold, a Kozmo és a Sentinel-1 azonban eltérő módon járnak el. Ha megnézzük ezt a képet Firenzéről, van egy van egy térség, ahol beomlott a, a, az út a, part, a folyó partjának mentén, és megpróbáltuk megállapítani, hogy ezen a képen pontosan mi változik. Látható a Sentinel egy jobban, a Kozmo jobb képminőséget biztosít, hiszen teljesen más célból dolgozták ki. Ez azonban azt jelenti, hogy ezt a kompetenciát felhasználjuk arra, hogy kiegészítő applikációkat dolgozzunk ki egy olyan országban, mint Olaszországban, de az európai infrastruktúra szempontjából is ez hasznos lett. Egy másik példa pedig az űrhöz való hozzáférés. Olaszországban hosszú múltra tekint vissza a kis rakétahordozó kidolgozása, mint a Vega, ami az Ariane 5-tel és az Ariane 6-tal együtt létezik Európában. Nemzeti szinten a beruházásaink az ESA céljait is szolgálják, hiszen így sokkal versenyképesebbek vagyunk a piacon, a motorokkal, a rakétákkal kapcsolatos kutatásokat is tovább visszük, és ezek az ezához is eljutnak, olyan adatok és eszközök formájában, amelyeket az Európai Bizottság felhasználhat az űrhöz való jobb hozzáférés érdekében. Folyik a vita most arról, hogy hogyan lehetne biztosítani azt, hogy amint ez a rakéta család létrejön, hogyan lehet ezt a folyamatot európai szinten gazdaságosan megszervezni, aznak érdekében, hogy az intézményi rakéta hordozó olyan legyen, hogy az megfelelő módon szolgálja a piac érdekeit a versenyképesség hátráltatása nélkül. Az Európai Bizottsággal tehát egyeztetünk most erről. Ez is az európai stratégia része, és az is mutatja, hogy egy tagállam hogyan tud hozzájárulni az európai szintű stratégia továbbfejlesztéséhez. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen a prezentációját. Most pedig meghallgatjuk a kérdéseket és az észrevételeket Marinescu úr a néppárt részéről. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Három kérdésem lenne. Nagyon örülök annak, hogy figyelemmel követjük az eseményeket. Second, what do you think about Mit gondol az Európai Uniós költségvetésről az űr, űr projekteket, illetően hogyan képzeli a jövőt, illetve milyen következményekkel járhat az űrre nézve a Brexit és az Egyesült Államok beli választások eredménye. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Hát itt az egek megfigyelésére valószínűleg sikeres kísérletet tettünk. Na, remek, rövid volt ez a kérdés, és egyértelmű. Most pedig Zelenátó úrnak adom meg a szót a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Igen, rövid rövid kérdések, egyértelmű kérdések. Hát nem tudom, hogy a válasz is ilyen egyértelmű lesz-e, különösen gondolok itt az utolsó két kérdésre, hiszen nagyon sok mindent mondhatnánk. De először is köszönettel tartozom a két hozzászólónak, nagyon érdekes volt a prezentáció, és a maguk a diák is nagyon érdekesek és egyértelműek voltak. Nekem is van egy-két kérdésem, amelyre jó lenne választ kapni. először is nagymértékű nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. Nem tudom, hogy a négy pilléres bizottsági stratégia ön szerint lehetővé teszi-e azt, hogy Európa megfelelően versenyképes maradjon, és lépést tartson a globális piac fejleményeivel, illetve azzal, ami a világ más tájain történik. Gondolok itt az űrstratégiára. Második kérdés. ugyanazt a játékteret tudjuk-e biztosítani, mint a többi nemzetközi hatalom? Hogyan tudjuk ezt megvalósítani? Ez ugye természetesen kapcsolódik az első kérdéshez. Aztán még lenne egy-két kérdésem kibernetre vonatkozik, illetve az itteni veszélyekre, fenyegetettségekre. Hogyan működik a nemzetközi együttműködés, hogyan lehet ezeket a problémákat megoldani, illetve minim, minimalizálni. Aztán Batiston úrnak, és címeznék egy-két kérdést. Az első kérdésem Kínára és Indiára vonatkozik, hogyan alakul itt a helyzet az űrt illetően. A erőviszonyok geopolitikai szempontból hogyan változnak. A második kérdésem pedig Olaszországra vonatkozik. Mit tesz Olaszország annak érdekében, hogy az európai űrstratégiába való részvételét fellendítse, hogyan alakul itt a politika? Köszönöm. Az időkereten belül maradtunk, ez fantasztikus, és egyértelműek voltak a kérdések, mint Marines úr kérdései, hát ez remek. Most pedig Pambusztit asszony következik az ECR részéről. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és én is köszönettel tartozom a két előadónak. Nagyon érdekes volt a beszámoló. kollégámnak Prágába kellett utaznia a mai nap folyamán. Két kérdést szeretne megfogalmazni. Ezt szeretném most tolmácsolni. Az Európai GNSS program a Galileo fejlesztésére és megvalósítására vonatkozik, nagyra értékeljük a finanszírozási mechanizmust, amelyet a GSA irányít. Ön szerint az Európai Unió eleget tesz -e ezen a területen, ez az első kérdés. A második kérdés pedig inkább a jövőre vonatkozik, a brit részvételre, a Galileo programban való részvételre. Az Egyesült Királyság továbbra is határozott stratégiai partnerünk. Ön Mm, hogyan gondolkodik a Brexit hatásáról, mennyiben fogja ez érinteni az ügynökség munkáját, és ami pedig különösen gondolok itt a szárazföldi kérdésekre, illetve a tengeren túli aspektusokra. Köszönöm szépen, ez is nagyon pontos és rövid kérdés volt. Köszönjük. Most pedig Panicek úr következik. Lássuk. Köszönöm szépen. Én is röviden szeretnék szólni, ugyanúgy, mint az előző hozzászólók. Nos, először is. Többször beszéltünk a műholdak alkalmazásáról, Fölmerül a kérdés, hogy mi a helyzet Kínával és Oroszországgal. Ugye mások az Egyesült Államokra gondoltak rá, gondol, kérdeztek rá, én pedig a, arra szeretnék rákérdezni, hogy mi, milyen a rakétáknak, illetve rakétahordozóknak mely részét lehet újra és újra felhasználni. Elnök, köszönöm szépen. Nekem is van egy kérdésem. Olyan rövidre fogták az előző hozzászólók a kérdéseket, hogy most időnk maradt, lehet, hogy így kicsit hosszasabban fogok szólni. Ami a finanszírozási problémákat illeti, illetve a munkaerőt. Szeretném, hogyha erről beszámolna. Második kérdés. Beszélt a biztonságról, a kiberterrorizmusról. Mindent figyelembe vettünk? Tudván, hogy hamarosan életre kell a Galileo És még egy kérdés, hogyan lehet az űrrel kapcsolatos előnyökről tájékoztatni a nagy közönséget, a lakosságot? Tegnap a Bienkowska Sefkovics találkozón fölmerült ez a kérdés az ügynökségek kapcsán. Batisson úr, elég összetett az európai űr kép nem tehát az űr szintér. Ez elég bonyolult, még nekünk is nehéz átlátni itt az Európai Parlamentben, illetve az Európai űrügynökség szerepe, és ugye kérdéses. Az ITRE szakbizottság ülésére meghívtuk az űrügynökséget november végén, lehet, hogy ebben a témában majd további kérdéseket kapnak. Nagyon fontos, hogy tisztálásunk. És végül még egy kérdés. Gyorsan változik az űrhöz való hozzáférés lehetősége. Erre vonatkozóan konkrét ötleteket mondaná, hogyan képzeli a jövőt. Lehet, hogy az űrben nincs elég hely? Well, anybody else would like take a floor? Nobody. Kérem még valaki szót? Nem? Senki? So thank you, Mr. Chair. I will uh, start. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Akkor válaszolnék a kérdésekre. Először is Marinesz úr kérdésére. Először is. Ami az EGNOS lefedettségét illeti, egy új technológián dolgozunk, amely javítani fogja a lefedettséget mind a 28 tagállamban. Valóban a dél, földközi tenger déli része, illetve a déli államok, illetve bizonyos északi árab államok esetében nincs meg a lefedettség. Afrika északi részén felállítani egy ilyen állomás nem mindig könnyű, és ugye Európa határán kívül kell lépnünk a lefedettség érdekében. Ami pedig az Európai Uniós költségvetést illeti, hogy elegendő -e az űrre szánt forrás. Nos, szeretnék csak a GNSS-re összpontosítani. Ami a GNS-t illeti, a jelenlegi pénzügyi tervben alokált források kielégítőnek minősülnek. Ami a következő pénzügyi tervet illeti, azonban óvatosnak kell lennünk. Figyelnünk kell arra, hogy minden elem, minden kapacitás megvalósuljon, hiszen a rendszer új generációjával kell majd számolnunk, és itt természetesen további költségre, költségvetésre lenne szükség. Ami a két utolsó nehéz kérdést illeti, a Brexit és az új Egyesült Államok beli választási eredmény. Erre vonatkozott van Bossző asszony kérdése is. Ami a Brexitet illeti, a DG Grow irányvonala az, hogy ne előzzük meg a tárgyalásokat, ne próbáljuk meg előre elképzelni azoknak az eredményét. Felállítottunk egy task force-ot a bizottságon belül a potenciális veszélyek feltérképezésére. Eddig azonban várakozó állásponton vagyunk. Ami engem illet, megpróbálom föntartani a munkaerőt az Egyesült Királyságból, ez nagy kihívást jelent. Ami pedig az Egyesült Államok beli választási eredményeket illeti, engedjék meg, hogy ne menjek ebbe bele túlságosan részletesen. Nehéz ez a kérdés, de mégis valamit szeretnék hangsúlyozni. Az Egyesült Államokkal való kapcsolat, nem is régen Washingtonban látogattam, és egy tisztviselő azt mondta nekem, hogy lehet, hogy tíz évvel ezelőtt a Galileo kapcsán hibát követtünk el. Most már látjuk, hogy mi az értéke ennek a rendszernek, és azt hiszem, hogy a júliusi tanács, tanácsi mandátum, mi szerint nyissuk meg a tárgyalásokat a bizottság és az USA vezetése között, szerintem ez nagyon fontos, hiszen ez a mandátum az, amely lehetővé teszi az első tárgyalási kört Prágában. És így fölmerül az a kérdés, hogy az évekkel ezelőtt hozott döntés helyes volt-e Európa szempontjából, ugye helyes. Szerenát úr kérdése a négy pillérre vonatkozott, hogy megfelelő-e a négy űrstratégiai pillér, kielégítő a nemzetközi piac szempontjából. Nos, azt hiszem, hogy jó dokumentummal kell számolnunk, pontos, sűrű, lényegre törő, ambíciózus. Természetesen a tettek mezeire kell majd lépnünk, de azt hiszem, hogy megtaláljuk azokat az elemeket, amelyek az űrrel kapcsolatos piac élvonalába helyeznek bennünket. Is uh, competitiveness with the other big uh, uh, space power. Nézzük az erőviszonyokat. Nos, Pattison úr is utalt erre. Szerintem Európa még mindig küzd a fragmentációra, széttöröldezettséggel különböző területeken. láttuk ezt több szinten. Európai szinten jobban teljesíthetnénk. Az űr kérdése különböző dj khez tartozik, és nem mindig van tisztában az egyik azzal, hogy mit tesz a másik. Ez azt jelenti, hogy valamit lépnünk kéne, tennünk kéne, meg kellene nézni, hogy az űr mit hozhat a különböző ágazatokban, mit hoz ez a vasúton, mit hoz ez a tengerészet területén. Tehát jobb, jó lenne összekapcsolni a különböző szereplőket. Azt hiszem, Zananátó úr kérdezett rá a biztonsági aspektusra. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban Buzek úr kérdése is idevág. Ismét a GNSS-re összpontosítanék. Azt hiszem, hogy Ebben a tekintetben a biztonságról és a kockázatról kell beszélnünk, ezeket kell megvizsgálnunk. Ezt a problémát nem lehet kikerülni, elhárítani. A rendszer megfelelő, megfelelő a struktúrája, A nehézség pedig abban rejlik, hogy a biztonsági veszély nem egy meghatározható, fix dolog, hanem folyamatosan új fenyegetettségek, új veszélyek jelennek meg, és ezt kell tudni nyomon követni. hangsúlyozni szeretném, hogy a GNS esetében nagyon nagy figyelmet fordítunk erre, és azt mondhatjuk, hogy összességében elég jó a helyzet. Van Bosszújt a asszony a chipsetre kérdezett rá. Nem is olyan régen jó hírt kaptunk, ugye erről már beszámoltam. Összességében azt hiszem, Az ENSZET modellek esetében 40%-os értéket látjuk, az ügynökség óriási erőfeszítéseinek hála. Az ügynökség napi szinten kapcsolatot tart a világ szereplőkkel, Sajnos Európa nem képviseli magát kellő mértékben ezen a területen, úgyhogy szerintem itt még van teendőnk. Költségvetésre van szükség, a jelfogó berendezések fejlesztése érdekében, és úgy látom, hogy erre nem szán eleget Európa. Tehát a, ezen a területen mindenképpen a jövőbeli költségvetési perspektívára tekintünk, és azt hiszem, hogy a Brexit kérdést már megválaszoltam, még egy utolsó kérdés a forrásokra vonatkozóan. Buzek úr, Nos, összességében azt mondhatom, hogy 103-nál járunk. Hogyha megnézzük az ügynökség különböző feladatait, akkor azt mondhatom, hogy napi szinten kihívás előtt állunk, de a legfontosabb kérdés az az, hogy a konzultációra, a tanácsadásra hagyatkozunk, tehát a, kiszervezzük a munkát, és ez ugye költséges. A tervem pedig az, hogy hamarosan egy új költségvetést mutassak be a DG Growth-nak, és egy megfelelő egyensúlyt alakítsunk ki a munkaterhelés, a források, illetve a felelősség között. És még egy utolsó szó a kommunikációt illetően. Igen, a kommunikáció nagyon helyesen került fel a kérdések közé. Ez mindig is problémát okoz, nehézséget. Kommunikálnunk kell a különböző ö, kommunikálnunk kell, hogy milyen előnyel származik, milyen előnyt hoz a GNSS, illetve maga az űr, ezen a területen A kiállítás keretében egy dómot hoztunk létre, és ez több mint egy millió látogatót vonzott. Mr. Batista. Thank you, Mr. Chairman. President. Um, so... Köszönöm szépen, elnök úr. Bizonyos kérdésekkel szeretnék foglalkozni, amelyeket már részben megválaszolt kollégám is, ami a költségvetést illeti. Azt gondolom, hogy különböző elemzések arra mutatnak, hogy az űrrel kapcsolatos befektetések megtérülése hatszoros helyszeres lehet, attól függ, hogy milyen jellegű a befektetés és az applikáció, de ez egy eléggé megalapozott elemzés különböző országokban, különböző környezetekben, ezt megismételtük. Ez, víz, ez világosan jelzi, hogy az őbe való befektetés megéri, hiszen előnyére szolgál a társadalomnak. Az a, az ábra, amit bemutattam, az is azt mutatja, hogy Európa valószínűleg 500 millió lakossal, nagyobb lakosságú, mint az Egyesült Államok vagy Oroszország, sokkal nagyobb mértékben ruházhatna be ezen a területen. Ez esetben az eh, a csillagoség a határ szó szerint. Ez egy olyan terület, ami javítja az élet minőségét és eh, húzóerő a gazdaságban, valós motorja a gazdaság fejlesztésének és a források előteremtésének. Tehát ezt nyitottan kell tekinteni. Nem varázslat ez, e-, ezt a tapasztalat bizonyítja az Európai Bizottság az elmúlt évtizedben teljesen megváltoztatta az űr panorámáját, és mégis még mindig alatta vagyunk a szokásos vagy a lehetséges kiadásoknak Trump-al kapcsolatosan. Most érkeztem haza az Egyesült Államokból, én ott voltam, tegnap este sírtak, rittak az emberek, legalábbis sokan. Mondjuk 50 millióan. Ez csak egy mellékes megjegyzés volt, egy nagyon különleges éjszakát éltem ott át. Biztos, hogy lesz változás, e felől nincs kétség. Lehet, hogy kevesebb, mint amire számítunk, de lesz változás. De az nagyon fontos, hogy Európának ez kihívás lesz, hogy egyedül lépjen tovább bizonyos területeken, akár az űrre is gondolhatunk, a, amennyiben a gazdaság itt releváns ez kihívás, de lehetőség is. Például az SST-ről, PRS-ről beszélhetünk, vagy a Galileóról, most egy kicsit magunkra maradtunk, hogy a jövő felé elinduljunk, de ebből pozitívum is kisülhet, nem csak nehézség. Aztán Zanonato úr észrevétele. Már ami a gyakorlat pilléreit illeti, az űrstratégiában, hogy ezek a megfelelő pillérek -e. A bizottság erőfeszítéseket tett, hogy ez, ezt a stratégiát, az erre vonatkozó kártát és dokumentumot szállítsa. Szerintem ez nagyon jó munka volt, az olasz ürügynökség megpróbált minél többet segíteni ebben, és részt venni az ügynökségek között tartott megbeszéléseken. Igen, ez egy nagyon jó kezdet. Kiváló kezdet. Azt látnunk kell, hogy az Európai Unióban az űrkutatás területe nagyon friss dolog, 14 éve kezdődött el Lisszabonban, tehát ez nagyjából egy évtizedet ölel fel, és nagyon nagy előrelépéseket sikerült el azóta elérni, és nagy eredményeket mutathatunk fel, úgyhogy nagyon jó ez a dokumentum, jól tükrözi, hogy hogyan állunk, és tudjuk, hogy egy-két-három év múlva felül kell vizsgálni, mert változik a terep, sok mindent tartalmaz ez a stratégia, de talán ami a leginkább nyugtalanít, nem a pénz kérdése, mert politikai döntéssel ezen lehet változtatni, nem is a technológia, mert Európának kiváló technológiája, ipari vívmányai vannak nagyon sok területen, különböző országokban, jó képzett munkaerő, stb., hanem a kerülő hozzáállás a legnagyobb problémája az öreg kontinensnek, már ami a befektetéseket, illeti a gazdasági kezdeményezéseket. Vagyis, hogy készen álljunk a cél elérés érdekében kockázatot vállalni. Mi úgy érezzük, hogy a kudarc a halál, az óceán másik oldalán pedig úgy gondolják, hogy ja, persze kudarcot vallunk néha, de végül sikeresek leszünk, és ezért érdemes kockázatot vállalni, és számomra messze ez a legfontosabb. És talán ezt a legnehezebb megváltoztatni. Ezt nem lehet papíron egy döntéssel megváltoztatni, ez kulturális dolog. Különböző országok itt Európában különböző attitűddel járulhatnak hozzá sikerhez. Ez erősségünk, a különböző kultúrák egymást stimulálhatják, az űrkutatás területén talán ez a legfontosabb kihívás, hogy képesek legyünk arra, hogy eh, a sok gyors változás között eh, a kockázatokat vállaljuk, és ambiciózus célokat tűzzünk ki. Kína, India. Véleményem szerint eh, mindez a technológia, a tudomány erejéről szó, hogy, szól, hogy a diplomáciát lehetővé tegye. Az ő diplomácia, mint a tudományos di- demokrácia is nagyon erős abban, hogy kötelékeket teremtsen, összeköttetéseket, falakon átívelve, nehéz időkön átívelve, ami segíti az együttműködést. Kínával 20 éve együttműködünk, kutatásokban, felfedezésben, a Mars feltárásában. Ezek a célok, hogy együttműködjünk, hiszen ez meg fogja nyitni a politikai, gazdasági, diplomáciai együttműködés lehetőségét is, ahol sokkal nehezebb a dolgunk. Olaszországra rákérdezett a úr, de már kicsit válaszoltam is erre a kérdésre, próbálunk globálisabb, koordináltabb megközelítést követni, és ez elég jól működik. A költségvetés is bővült az elmúlt években, egyre több forrást kapunk ezen a nyáron is, nőttek a forrásaink, és ez stimulálja a gazdaságot, illetve az állami és a magánszektor együttműködését. Az elnök úr is feltette egy kérdést, amire azt tudom válaszolni, hogy igen, már ami az űr panorámát, hogy úgy mondjam, az űr színteret illeti, ez nagyon összetett. A Lisszaboni szerződés előtt, még mielőtt ebbe a játékba beszállt az EU, ott volt az IZA és a Nemzeti Ügynökségek. Az IZA szerepe világos volt, és a Nemzeti Ügynökségek szerepe is egyértelmű volt. És az ESZ-t az ügynökségek finanszírozták, a szerepe az volt, hogy hogy programokat indítson az világegyetem felfedezésére, technológiák kidolgozására, és olyan dolgokat tudtak megvalósítani, amit egy-egy ügynökség önmagában nem tudott. Amióta az Európai Unió ilyen becsvágyó és fontos stratégiákat dolgoz ki ezen a területen, és belépett a játéktérre, megjelent a két testület között egyfajta rejtett versenyhelyzet. És hogyha ezt nem tudjuk megvilágítani, hogy, hogy kinek milyen feladat, hogy ezt a ne féljen a bizottságtól, és a bizottság pedig ne, becsülje alá az ESZA lehetőségeit, akkor mindig lesznek nehézségek. Én azt gondolom, én nagyon friss vagyok ezen a területen, két és fél éve dolgozom itt, úgyhogy ezt felhasználom arra, hogy új szempontokat is megmutassak, akár igaza van, akár nincs. Ezt érzem én, hogy nagyon sok új szereplő, vagy nagyon fontos új szereplő lépett a szintérre, felborult az egyensúly, és még nem tisztázottak a játékszabályok. Itt kell eh, er-, erőfeszítéseket tenni. Az ESA nagyon sok lehetősége rendelkezik az újdonságokra, a felfedezésre, szaktudásban, stb. És a bizottságnak eh, pontosan ezt kellene felhasználni, ezt a tudást eh, felhasználnia a céljai megvalósítására, és a bizottságnak kell meghatároznia ezeket a célokat. És a határokat, az hatáskörök határait kellene pontosabban meghatározni. Az ESA és az Európai Bizottság itt a legfontosabb szereplők, és a GSA, akik ugye itt ülnek a körünkben. Ez nagyon jó kérdés. A bizottság ilyen erőfeszítést tett, hogy, komp- hogy technikailag kompetens legyen egy bizonyos területen, és ezzel semmi kifogásolni való nincsen. A Galileo európai infrastruktúra, hogy őszinte legyek, lehet, hogy nem az ez az az testület, aminek fejle, feltétlenül ezt működtetnie kell. Ez egy kritikus fontosságú infrastruktúra, és időigényes ez a feladat, és egy nagy erőfeszítés. Az ESA nem verseng ezért a felelősségi körért. Az elején elmondta, hogy a GSA szabályozó testület. Tehát a bizottsághoz hasonló szerepe van. Ami az irányítási szempontot illeti, igaza van, az én érdekeltjeim a tagállamok és a bizottság. Az ügynökség viszont arra összpontosít, hogy műveleti és szolgáltatási tevékenységeket végezzen, tehát az Európai űrügynökség munkája pedig elsősorban új technológiák kifejlesztésére összpontosít, és a mi esetünkben a rendszer üzembeállítására. Tehát fogjuk a rendszert, és megpróbáljuk működtetni szolgáltatásokra. Nem igazi versenyhelyzetről beszélnék én az eszával, nem versengünk. Van egy másik példánk is. A Jumeszát 20 évvel ezelőtt, ez gyakorlatilag az ezából vált le, vagy ki. Az Európai űrügynökség nem szabályozó testület. Nem. Nem, nincsen szabályozói szerepe. Az important role in making industrial... Az ISN-nak eh, fontos szerepe van eh, az iparpolitika kialakításában. Tehát nem eh, szabályozói szerepköre van. Hogyha még beszélhetek egy kicsit, igen, tessék parancsolni. Volt egy észrevétel az űrhöz való hozzáférésről és a magán terület szereplőiről. Egy rakétaindítás. Nagyon nehéz elhinni, hogy ez nyereséges tevékenység. Ahhoz, hogy nyereséget teremtsenek elő ebből, az eddiginél összesen elindított rakéta indításnál is többet kellene évente indítani, tehát hogy elérjék a nyereségességet. A cégeknek nyereséget kell termelniük, különben megszűnnek létezni, de ahogyan ez működik, mivel nem nyereséges tevékenység, állami pénzekre van szükség. Egyértelmű, hogy a NASA-nak vagy a DOD-nek sokkal nagyobb árakat szabnak, mint a piacon. Itt Európában 2014-ben nagyon fontos lépést tettünk az EZA és az ipar, hogy felvegyük azt, magunkra vegyük azt a felelősséget, hogy ne csak az EZA, hanem az ipar is részt legyen ebben az erőfeszítésben, és ez nagyon fontos elmozdulás volt, sok nehézséget okozott, de holnaptól, mondjuk 2020-tól, 21-től a rakéta indítók, az, ezek a vállalkozások magukra maradnak, nagyon korlátozott lesz a tagállami támogatás. Ez a mechanizmus működik-e majd vagy sem? Ez óriási kérdés, amire a bizottságnak válaszolnia kell komolyan, mert a bizottság intézményes célokra használja ezeket az rakétaindító vállalkozásokat, és nagyon őszintén fel kell tenni ezt a kérdést, és meg kell válaszolni, mert az európai űrhozzáférés joga olyasmi, amiből nem engedhetünk, de az üzleti modellnek működnie kell. Meg kell próbálnunk elfelejteni nem, ha elfelejtjük, hogy az üzleti modellnek is működnie kell, ez össze fog omlani. Oroszország, Kína, az Egyesült Államok, az kockázati tőkebefektetés, befektetők mind olyan modelleket követnek, amelyek számolnak állami pénzekkel. Köszönöm. Köszönöm. Szeretne valamit még kérdezni? Elnézést. Hát, hogy nem értette pontosan a kérdést, vagy félrecsúszott a tolmácsolás. Ha gondolja, meg tudom ismételni angolul, franciául, spanyolul a kérdésemet, önre bízom a választást. And one. How many are... Az e felhasználás a Galileo tekintetében hogyan áll? A Galileo programban hány műhold van most az, eh, az űrben? Harmadszor a kozmikus programok eh, az önök ügynökségénél Oroszországban és Kínában mi a közöttük a tényleges eh, kapcsolat, és milyen érdekeket szolgálnak. Kits, launchers, motors. Mi a felhasználása a rakétáknak, rakétaindítóknak, motoroknak, tankereknek, stb. Questions at the beginning. It was unfair. It was absolutely unfair. Még sokkal többet kérdezett, mint az elején, ez nem fair így. Kérem, hogy röviden válaszoljon, mert jön a második panel. Az első kérdés nagyon röviden megválaszolnám. Elnézést, hogy nem reagáltam rá, lehet, hogy tényleg tolmácsolási probléma volt. Először is az ikollal kapcsolatosan nagyon jó gondolat, így legalább elmondhatom, hogy nagyon sok a várakozásunk az EU-n belül az ikol szabályozással kapcsolatosan. 2018-ban az Európában gyártott autókat fel kell szerelni a Galileo fedélzeti jelvevővel. Az autógyártókkal kiterjedt tárgyalásokban vagyunk, és ez is jó példa arra, hogy a jó szabályozása hogyan lehet a Galileo piaci felhasználását fokozni. A GNSS úgy gondolom, hogy nagyon jó pozícióban van, hiszen ez nagyon fontos lépés lesz 2018-ban. Hány műhold van az érben? Jelenleg 14. Jövő héten 17-én indítjuk el a következő négy műholdat Francia Guayanában. Ez az első ilyen alkalom, tehát összesen 18 lesz. És jövőre plusz 5, illetve plusz 4, úgyhogy haladunk a Galileóval. Thank you for repeating the question because indeed I had a similar uh, problem with it. So uh, we are, you asked about uh, Köszönöm, hogy elismételte a kérdését, hogy Oroszország a Kínával mi is a konkrét együttműködés Kínával. Tudományos együttműködésen dolgozunk két területen, hol térképezés, hol feltérképezés. A kínai megfigyelő központtal működünk együtt, és szakértelemmel segítünk a hold felszínének feltérképezésében multi többszörös spektrális információval. A második projekt pedig egy műhold, amelynek a feladata, hogy olyan űrjelenségeket vizsgáljon, amelyek geofizikai jelenségekhez lehet használatos, például földrengések tekintetében, ez is egy fontos kutatási terület, az űrdiplomáciában Kínával új együttműködési területeket térképezünk most fel, <clears throat> és az a men űr usage uh, for, for, the, for, for China. Uh, with Russia, we are... Az űrállomással kapcsolatos kérdésekről is egyeztetünk. Oroszországgal pedig éghajlat, illetve környezetvédelmi tanulmányokra irányuló együttműködésen dolgozunk, hogy nyomon tudjuk követni műholdas rendszerekkel mezőgazdaság, illetve klímaalkalmazások érdekében az éghajlati viszonyokat. Ez az éghajlatváltozás összefüggésében folyik ez a, ez a projekt. Az, ez a a fe, újra felhasználhatósággal kapcsolatosan folytat kutatásokat, a Prometheus programról van most szó, ez lehet az Ariane 7 típusú rakéták költségcsökkentésének a megoldására. Köszönöm szépen, köszönöm mind a két előadónknak. Köszönöm ezeket a kitűnő előadásokat, válaszokat, nagyon érdekes volt, amit hallhattunk, most pedig tovább lépünk. A második panel következik. Tortora úr, és Brunáriú úr, mindkettőjük, mindkettőjüket kérném, hogy fáradjon ide, és Tortora úrral innétünk, aki az Európai Politikai Intézet igazgatója. Nem ügynökség még, legközelebb az ITRE bizottságban beszélünk erről. Ha jól értesültem, tudományos kutatásokat végeznek, technikai jellegű kutatásokat, alapvető kutatásokat. Az innovációval foglalkoznak. Kérném, hogy tájékoztasson bennünket erről, mert az űrpolitikai intézet nagyon érdekes számunkra. Köszönöm, Buzek úr. Örülök, hogy meghívást kaptam, és ezen új minőségemben szólhatok fel. Néhány hónapja nevezte ki. Az űrpolitikai intézet tulajdonképpen egy think tank, amelynek a feladata reflektálni és tanulmányokat készíteni a kívánatos űrpolitikai fejleményekről, az európai űrpolitika alakulásáról, és ugyanígy tájékoztatunk arról, hogy mi történik a világ más részein. A központunk Bécsben van, ami egy nagyon jó hely egy ilyen fajta tevékenység kivitelezéséhez, hiszen ez Bécs egy nyitott ablak a világ felé, annak köszönhetően, hogy az ENSZ székhelye is ott található, és nemzetközi tárgyalások helyszíne ez az űr politika szempontjából. Reméljük, hogy ez egy kicsit pontosítja azt, hogy milyen fajta küldetése van az űrpolitikai intézetnek. Arra kértek, hogy a versenyképességről beszéljek ma, de ezelőtt még szeretnék egyrészt szeretnék köszönetet mondani ezt általában az ember a prezentációja végén teszi, most azonban a kezdetén tenném ezt. Először is Sefcsovics biztosnak, Bienkowska biztosnak, a DJ Grow-nak, az Izának és a tagállamoknak is köszönettel tartozunk, azért, mert az űr a 2016-os politikai napirend élére került az Unióban. Ez természetesen egy rendkívül jó kezdeményezés. Az európai űrstratégiai stratégiai dokumentum rendkívül időszerű most, és szeretnék ugyanígy az Európai Parlamentnek is természetesen köszönetet mondani a folyamat támogatásáért, hiszen nagyon sok minden forog kockán. De ahogy említettem, a versenyképességre szeretnék szorítkozni, tehát az ezzel kapcsolatos kérdésekre. A versenyképesség először is az a feladatunk, hogy definiáljuk, mit is jelent ez, ugyanis meg kell néznünk, hogy mi húzódik meg e szó mögött. Ez nem egy abszolút értelemben vett érték, egy relatív érték. A versenyképesség a többiektől függ, másoktól függ, az ember nem lesz versenyképes mindörökre, és miután véghez visz valamit, az örökre versenyképessé teszi, ugyanis a tevékenységek fejlődnek, a különböző versenytársak szintén fejlődnek. A világ más részein is fejlődés megy végbe. Éppen ezért a versenyképességet állandóan javítani kell, ez egy vég nélküli játszma. És azt is mondhatnám, hogy örökre támogatásra szorul, ami lehet, hogy egy kicsit elrettentő, de ez így van. Több ok indokolja azt, hogy aktívabbak legyünk ezen a területen. Az egyik nehézség abból a szempontból, hogy hogyan beszéljünk hatékony módon erről a kérdésről, értékelnünk kell, hogy hol állunk. Hogyan tudjuk értékelni a versenyképességi szintünket csak is a nemzetközi piacon lehet versenyezni, és ezen feltételezésből kiindulva úgy gondolom, hogy elég biztosan állíthatjuk azt, hogy az európai ipar ma versenyképes. Ugyanis bebizonyítja versenyképességét minden egyes alkalommal, amikor erre lehetősége nyílik, a nyitott és méltányos piacokon, igazságos feltételek mellett működő piacokon versenyképes. 2015-ben a kereskedelmi piacokon az ágazat értékesítési aránya 43 volt. Amit szeretnék megjegyezni, az, az, hogy a versenyképesség egy ipari öm, vonatkozású kérdés. Szeretném ezt összehasonlítani azzal, ami a tudományvilágában történik. Senki sem vonja kétségbe, hogy a tudományos közösség az, amelyel konzultálni kell, amikor megpróbáljuk előkészíteni a következő tudományos missziókat, de amikor a versenyképesség támogatásáról beszélünk, mindenkinek nagyon sok elképzelése van, ami problémás szerintem, mert véleményem szerint, ha tényleg szeretnénk megfelelően foglalkozni a versenyképesség kérdéseivel, akkor az maga az ágazat által végzett igények értékelésére kell támaszkodnunk. Az ágazat maga az, amely megfelelően értékelni tudja a prioritásokat, amelyekre ki kell térni, annak érdekében, hogy előmozdítsuk a versenyképességet. Ha más célokat helyezünk előtérbe a versenyképesség helyett, és így dolgozzuk ki az intézményi missziókat. Ez nem feltétlenül a versenyképességet támogatja, azonban ha a versenyképességet akarjuk támogatni, akkor maga az ágazat kell, hogy meghatározza a menetrendet. Különböző folyamatok végrehajtására kerül most sor a különböző európai programok kidolgozása érdekében az ágazattal konzultálnak, de pusztán konzultálnak, holott ennél többre volna szükség. Az ágazat nem csak indikatív módon kellene, hogy ismertesse álláspontját. A versenyképesség támogatásával kapcsolatban nem olyan egyszerű definiálni, hogy mit is kellene tenni. Először is fel kell tennünk a kérdést, hogy miért van szükség állami támogatásra a versenyképességnek. Rövid választ adhatok erre. Egyenlő feltételeket kell teremtenünk a versenytársainkkal. Ki kell egyenlítenünk a versenyfeltételeket. Miért volt egyenlőtlen ez a terep? Alapvetően azért, mert a hazai piacok mérete nagy különbségeket mutat a világ különböző térségei között, és manapság az európai intézményi kereslet elég korlátozott szemben például az Egyesült Államokkal, de megemlíthetném akár Oroszországot, Kínát, Japánt vagy más űrhatalmat is. Ahogyan említettük, az európai ágazat a nyereségének 43%-át a kereskedelmi piacokon értékesíti, a maradék marad az intézményi piacra, ami egyedülálló az Egyesült Államokban, ez 80%-ot haladja meg, Kínában a 100%-hoz közelít, Indiában szintén 100%, Japánban pedig szintén 100%-os ez az arány. Tehát valóban szem előtt kell tartanunk ezen tényezőket. Az intézményi kereslet nem arányos az ágazat, illetve Európa gazdasági súlyával. A második kérdés, amely felmerül, hogy miről is szól ez, mit kell elérnünk. Biztosítanunk kell, az európai ágazatnak a korlátlan hozzáférést az összes csúcstechnológiai területhez. Ezt nem hagyhatjuk kizárólag az ügyfelekre. Ha egy vállalat nem képes csúcstechnológiát nyújtani ügyfeleinek, intézményi vagy kereskedelmi ügyfeleknek, ez nem a versenyképességem múlik. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy kiesnek a versenyből. Éppen ezért a túlélés érdekében ezt a korlátlan hozzáférést megfelelő kereskedelmi feltételek mellett biztosítani kell, és ez kell, hogy előmozdítsa a munkaterveket. Hogyan kellene ezt értékelni, illetve hogyan lehet ezt elérni? Az imént már elmondtam, hogy az ágazat értékelésére kell hagyatkoznunk. Pillanatnyilag Európában eléggé kedvező a helyzet a tekintetben. Nem tudok más térségről a világon, ahol az ágazat ugyanazon asztalhoz ülne, és konszenzusos úti tervet dolgoznak ki a technológiai igényekre vonatkozóan. Ezt pedig mindenképpen ki kell használni, ki kell használni ennek az előnyeit, és aztán persze a prioritásokat is meg kell határozni, méghozzá ágazatok, ágazatokként, ágazatok közi prioritásokat kell definiálni, meg kell határozni, például a föld megfigyelése a navigációval szemben prioritás kell -e, hogy élvezzen, ez egy politikai döntés. De egy adott területen belül, egy adott ágazaton belül az ágazat igenis képes kialakítani a prioritások listáját. Másodszorban pedig technológiai, magas technológiai szintet kell kidolgozni az, az RT programokban, a különböző technológiák szintje most jó, de ha versenyképességi kérdésekről beszélünk, akkor eh, nem feltétlenül ez a helyzet. A versenyképesség magas technológiai készültséggel jár együtt, hiszen az ágazatnak termékekkel kell alátámasztani a versenyképességét, eh, nem a technológiával. Az európai intézményi eh, kereslet, ahogy említettem, korlátozottabb, főleg ha Európa gazdasági súlyát és lehetőségeit vesszük figyelembe. A hazai piacok fejlesztése is fontos az űralapú szolgáltatások céljából, ahogyan az a bizottsági javaslatból is kiderül, az Európai űrstratégia mindenképpen egy jó kezdeményezése szempontból. Egy további terület, ahol szintén vannak lehetőségek, ez a nem pénzügyi jellegű támogatás, és ez is nagyon hasznos az ágazat számára. Például az EU űrgazdasági diplomáciája, ami szintén megjelenik a bizottság anyagában, és ez egy jó kezdeményezés. A finanszírozáshoz való hozzáférés, valamint a KKV-k támogatása egy további lehetőség. Ugyanakkor vannak nem pénzügyi lehetőségek, amelyek szintén lényegesek. Megemlíthetném például a költségvetések kiszámíthatóságát, a hosszú távú politikai kötelezettségvállalásokat, az átláthatóságot, valamint a szabályok megbízhatóságát, az infrastruktúrák biztonságát, ezek mind olyan feltételek, amelyeknek érvényesülniük kell, ha szeretnénk a magán jellegű beruházásokat előmozdítani ebben az ágazatban, ezek szükséges előfeltételek. És természetesen innovatív közbeszerzési modellekre is szükség van, ez um, összefügg um, az intézmények és az ágazat közti kapcsolat alakulásával. Ugye a SpaceX-ről beszéltünk egy korábbi alkalommal. Szeretnék erre mindjárt visszatérni. A SpaceX mögötti fő aspektus Az, európai, az amerikai eh, szövetségi kormány a fejlesztést eh, átalakította, figyelembe véve a fogyasztók álláspontját. És ennek komoly kihatása van az intézmények és az ágazat közti kapcsolatrendszerre. A kérdés az, hogy Európa hogyan kívánja megközelíteni ezt az átállást, ami szintén egy érdekes téma. Lezárásképpen, mert azt hiszem, hogy felhasználtam az időkeretemet, szeretnék még megemlíteni néhány dolgot, olyan témákat, amelyek a jelenlegi anyagban nem szerepelnek, de amelyek érdekes pontok lehetnének a jövő űrstratégia szempontjából. Ez az űrbiztonsága például, hiszen itt új, az új űr új fenyegetéseket is jelent. Az űrszemét megszaporodása, illetve az érintett szereplők számának növekedése is. Aztán a titkos fegyverkezés is, amelynek témájában nem hallottam még európai álláspontot. Ez olyas valami, amit figyelembe kell vennünk és itt párhuzamot vonnék azzal, ami most a, az, in, az informatikai téren történik. Az Ariane 6 és a Vega is jó eszközök, amelyek által a különböző szolgáltatások igényeire oda reagálhatunk. Vannak azonban kis hordozórakéták is, Tudjuk, hogy ezek a kis műholdak terén egyre fejlődik a piac. Európa hogyan tud ezzel megbírkozni? Egy második kérdés pedig, hogy az intézményeknek van egy helyük, vagy bízzuk inkább az egészet a magán szférára. Ez is olyas ami érdemes lenne elgondolkodnunk. Egy másik szegmens pedig ezek a nagy hordozórakéták. Jelenleg csak egy van a világon, ezt az Egyesült Államokban fejleszték, de Európa részt vehet a nemzetközi együttműködésben, és ehhez fejleszteni kellene a kapacitást. Tehát kérdés, hogy inkább csak arra akarunk hagyatkozni, hogy másoktól vesszük, vesszük át, amit ők kidolgoztak. Az űrforgalom irányítás, az űr kormányzás is ide kapcsolódik, hiszen ugyanúgy, ahogyan a légi forgalmat, a légteret irányítjuk, ugyanez szükséges az űrben is. Végül, és nem utolsó sorban, ez az utolsó gondolatom, az űr eh, kutatás, az űr feltérképezése. Jelenleg nem tudjuk, hogy eh, melyek a szándékok, illetve melyek Európának az ambíciói ezen a területen, de folyik a vita a nemzetközi porondon, és úgy gondolom, hogy eh, Európának ebben is szerepet kellene vállalnia. Köszönöm szépen. A következő előadónk Prunáriu úr, aki a Román űrügynökség igazgatóságának tagja, és volt űrhajós, kozmonauta. Okay, 35 years ago. Okay, well, it was necessary to ask you. But we are... 35 évvel ezelőtt. Nos, igen, rendben. Akkor is nagyon-nagyon érdekel bennünket az ön előadása. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én vagyok ezen a földön a 103. emberi lény, aki az űrből megnézhette a Földet. Ez egy álló bolygó, felülről nézve nincsenek határok, értekek, nincsenek válságok sem csak a törékenység, az érzékenység, a sebezhetőség látszik. Megdöbbent az, hogy az atmoszféra mennyire vékony, hiszen ez biztosítja az életet, és látjuk azt, hogy a zöld tüdő egyre szűkül, pedig ez adja az oxigént, és ez az egészséget, illetve a jövő generációk jövőjét veszélyezteti az űr tapasztalatával felfegyverkezve, illetve nagyon fontos pozíciók különböző szervezetekben arra mutattak, hogy mennyire fontos a tudomány, a technológia, a fenntartható fejlődés és a nemzetközi együttműködés, és hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy a jövőbe ruházzunk be, az értékeinkbe, az emberiségbe, az unióba, a nemzetbe. Az, az EUISIS Task Force-ának tagja voltam, amely az űr biztonsággal foglalkozik, úgyhogy erről szeretnék beszámolni. Majdnem 1300 műhold működik a Föld körül, 80 különböző ország működteti ezeket, és több milliárd ember számára szolgáltatásokat nyújtanak. 18 műholda rendelkezik az Európai Unió, és több mint 30-at terveznek a következő 10-15 esztendőben. Mind a polgári, mind pedig a katonai ö, érdekelt felek alkalmazzák és használják az űr térségét különböző tevékenységekre, megfigyelésre, környezetvédelmi nyomonkövetésre, korai figyelmeztetésre, navigációra, kommunikációra. Ami a Kopernikus illeti, ennek célja az föld megfigyelése, illetve a különböző politikák kialakításának elősegítése. Nagyon fontos a megfelelő irányítás, a környezet, az üzleti környezet kialakítása, illetve a jövő projektjeinek kifejlesztése. Nagyon fontos az adatbeszerzés heterogén forrásokból, illetve az, hogy nyitott és használható maradjon ez a szolgálat, miközben védjük az érzékeny információkat. Kopernikus felhasználása védelmi célokból növeli a veszélyt, és ennél ezért is fontosabb az, hogy a védelmi elképzeléseket rangsoroljuk a rendszer eszközei és eljárásai szempontjából. Ami a Galileót illeti, ez Európa saját navigációs műholdas rendszere, kiegészíti az EGNOS, amely precíziós navigációs szolgáltatás nyújt a repülés ügy területén, illetve a tengerészeknek, valamint a szárazföldi felhasználóknak. Nagyon fontos a piaci megközelítés, az, az, hogy az adatokat megfelelően használják különböző szolgálatok az állami szférában, illetve a magánszférában. Oda kell figyelni a megfelelő jogszabályi környezetre, az űrprogramok kompatibilitásának ellenőrzésére. Az ECOL, illetve a digitális tachográfa kapcsolatos szabályozás fölhasználja a GNSS-t kötelező formában. Az EGNOSZ teljes lefedettségére szükség van, e, emellett e, a kettős felhasználása is fontos a Galileónak, ezt kell teljesen kiterjeszteni a következő generációk számára. Ugyanakkor az európai szatellitipar versenyképességét is fel kell tartani, és nagyon fontos, hogy megfelelő technológiai alapra helyezzük ezt, megfelelő ipari kapacitással kiegészítve, és így biztosítsuk a technológia autonómia, technológiai autonómiát, illetve a biztonságot. Önállóan és függetlenül hozzá kell jutnunk az űrhöz, és ehhez megfelelő fellépésre van szükség a védelem területén és a biztonság területén, hiszen Európának hozzá kell férni az űrhöz válság esetén. Üdvözlöm a bizottság fellépését a kutatással, fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek területén, melynek célja az innováció, illetve az új megközelítések feltárása, a beruházás, a partnerség az iparággal, valamint PPP-kkel megfelelő együttműködés kialakítása és a közös technológiai kezdeményezés. Erről a közös technológiai kezdeményezésről, amelyet Marinescu úr javasolt, sokat hallottunk, kísérleti projektekre épül, és ezzel az Európai Unió versenyképességét teszteljük, valamint a megfelelő források felhasználását, illetve a jövőbeli igényeket. Ezekhez azonban stratégiai megközelítésre van szükség biztonsági szempontból. Egy stratégiai űrinfrastruktúra van veszélyben, hiszen az űrrendszeret különböző veszélyek fenyegetik, ide tartozik a hulladékkal való összeütközés, illetve más űrtárgyakkal való ütközés, az időjárás jelent, jelenségek, illetve a jelzési problémák, a kibértámadások és így tovább. Ez mind-mind a rendszer hosszú távú fenntarthatóságának a kockázatát vonja maga után megfelelő eszközökre van szükség arra, hogy reagáljunk. Ezek az eszközök minden érintett fél számára hasonlóak, legyen szó akár polgári, kereskedelmi vagy katonai felhasználókról. Ezek a veszélyek mindenképpen közös választ vonnak maguk után. Fontos lenne a közös stratégiai gondolkozás, amely az ellenálló képességet növeli, és a külső felépőktől való függőséget csökkenti, valamint egy biztonságos és fenntartható környezetet biztosít az űrtevékenységek számára. Az SST létrehozása, valamint az SSA rendszerek létrehozása javítja azon kapacitásunkat, mely segítségével megérthetjük, hogy hogyan alakul az űri környezet megfelelő biztonsági megfontolásokra van szükség, stratégiai, politikai, technológiai, illetve pénzügyi döntésekre a különböző űrprogramok keretében azoknak megfogalmazásától a működésig. 2016 egy kulcsfontosságú kritikus év, hiszen a Galileo, illetve a Copernicus is útra indul, és ezzel nagymértékű adatokhoz férünk hozzá. Az SST konzorcium is bővülni fog, és az új globális stratégia, amely a kül- és biztonsági politikával foglalkozik, megszületett, illetve egy védelmi akcióterv is készül azzal a céllal, hogy kihasználjuk a biztonság és védelmi szinergiákat, különösen az űr térségében, és végül az Európai Bizottság egy új űrstratégiát hoz létre Európa számára, és ebben nagyon fontos szerepet tölt be az ESA. Stratégiai közös gondolkodásra van szükség, ez alapvetően kiegészíti a fent említett kezdeményezéseket, és lehetővé teszi a jövőbeli előrelépést. Ugyanakkor megfelelő párbeszédre van szükség a stratégiai nemzetközi partnerekkel, gazdaság diplomáciát, kereskedelmi politikát kell kiaknáznunk, kihasználnunk annak érdekében, hogy új piacokra jussunk, illetve megbírkózhassunk a kihívásokkal. Very interesting. Thank you for your remarks, for your speech. Köszönöm szépen ezt a, az előadást. Most a kérdések és válaszok következnek. Thank you. Marinescu úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Totorelli úr nagyon érdekes dolgokat mondott a versenyképességről, ez nagyon fontos az ipar számára, és nagyon lényeges az állampolgárok számára is. Ez azt jelenti az én szempontomból, hogy a mi állampolgáraink és az európai intézmények hozzáférést kaphatnak ugyanazon szolgáltatásokhoz, vagy többhöz is, mint más területen, jobb minőségben. Ami engem érdekelne, mi az ön véleménye ezzel kapcsolatosan Ázsiával, vagy az Egyesült Államokkal azonos szinten van Európa? Vajon és mit tehetünk, hogy javítsuk a helyzetet, hogyha ez szükséges a jövőben? Hiszen nagyon lényeges ez, hogy ott vannak fönt a műholdak, de használna is kell őket. És mit kell ahhoz tenni, hogy ezeket hatékonyan használjuk ki a gazdaság és az állampolgárok érdekében? A második előadónkhoz kérdezném Említése került a felfedezés, és mivel ön már járt odafenn, ön mit gondol az űrkutatásról, az űr felfedezéséről? Többet kellene tenni vajon ezen a területen? Jelen pillanatban véleményem szerint nem sok mindent tervezünk a jövőre nézve. Szóval ön szerint ez érdekes volna, vagy sem? Szerintem nagyon érdekes volna, hogy ilyen tevékenységet eh, megkezdjünk, vagy hogy továbbfejleszünk ezt Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Koricsek úr. Köszönöm, elnök úr. Két kérdésem volna. It's very important indeed. Valóban nagyon fontos a versenyképesség. Másodszor el kell indítanunk és követnünk kell a műholdakat, vagyis ezek olyan elemek, amelyek műholdakhoz, rakétákhoz és egyéb földi eszközökhöz szükségesek. Az első kérdésem. Egyesült Államokból, az Európai Unión kívüli harmadik országokból. You aim at Második kérdésem cél-e a külső űr felfedezése, vagyis nagyobb távolságban, mint az álló műholdak? Legalább a napig, vagy más naprendszerekig, más bolygókig. If I may ask uh, Mr. Mr. Tortora. Tortora urat szeretném kérni, az Európai űrpolitikai intézet igazgatóját. Milyen mértékben vesz részt az ön intézménye a Horizont 2020 program megvalósításában? És hogyan tudjuk azt biztosítani, csak hogy a saját mondatom közepébe belevágjak, az ön előadása általános érvényű volt. De a Horizont 2020 az ipari versenyképességről szól. Önök mit szeretnének ezzel elérni, amikor bemutatta az előadását? Nagyon érdekes volt. Még egy kérdés, ez a harmadik ügy, amit felvetnék. Az űrkutatás sikere azon múlik-e, hogy az amerikai kormányzat ügyfélé válik. Vagyis Európában kire számítunk az Európai Unióra, a tagállamokra, hogy ők fogyasztóvá válnak a jövőben? Vagy ügyfélé? Ilyen messze állunk még az Egyesült Államok szintjétől, helyzetétől? És aztán ott van a hold falu elképzelés. Kérdésem, hogy az EU-nak támogatnia kell-e ezt az elképzelést. Mind a kettejükhöz intézem ezt a kérdést. Nagyon fontos, hogy ezt tudjuk. Az ESZA főigazgatója felvetette ezt, néhány hét múlva vele is találkozunk. Hogyan tudjuk a magánbefektetést ösztönözni? Európában. Az FC jó eszköz erre? Ez összesen öt kérdés volt önhöz, és az egyikben eh, román vendégünkhöz, Brunárió úrhoz is eh, fordultam, és ha még hozzátehetném, hogy az európai eh, védelmi alap, amelyre Juncker elnök tett javaslatot, hogy ez javítaná az európai űrinfrastruktúra használatát biztonsági és védelmi célokra. Ezt ön hogyan látja, ezt a lehetőséget, hogy ilyen célokra lehetne ezt az infrastruktúrát felhasználni? Mik a legfontosabb fenyegetettségek, vagy fenyegetések? Ez a harmadik kérdésem önökhöz. Milyenek ezek a, veszélyek? Technikai, politikai, pénzügyi jellegűek? Bizonyára ez is igaz pénzből mindig kevés van. Kérem, hogy ezekre a kérdésekre válaszoljanak, illetve a kollégáim kérdéseire. Köszönöm szépen, nagyon érdekes kérdéseket tettek fel. Először is Marinescu úr. Azt hiszem, Európának nincsen szégyenkezni valója azzal kapcsolatosan, ahogyan áll, vagy amilyen eredményeket fel tud mutatni. Európa az űr ágazatban nagyon elismert tevékenységet végez nemzetközi szintéren, akár űrkutatás, vagy a földkutatás, földmegfigyelés területén, az rakétaindítók területén, This is probably one of the few areas of excellence of Europe. Uh, as compared... A kilövő állomások területén uh, és persze mindig össze kell hasonlítanunk uh, másokkal magunkat. A fraction of what the others did, uh, especially as compared to their, to their gin. Persze mindig figyelembe kell venni a lehetőségeket, uh, úgyhogy jelen pillanatban én azt gondolom, hogy hogy nem kell szégyenkeznünk Európa kompetenciája tekintetében. Hogy vajon Európának az űr kutatásban szerepet kell -e vállalnia? Sokszor halljuk, hogy nem ez a megfelelő pillanat, mert válság van a, válságban van a gazdaság, de ha sokáig várunk, és azt várjuk, hogy majd eljön az az idő, hogy olyan sok pénzünk lesz, hogy már azt sem tudjuk, hogy mit csináljunk vele, és hogy mire költsük, és akkor fog majd Európa az űrkutatásban szerepet vállalni, akkor ez soha nem fog megtörténni. A kérdést fordítva kell feltenni. Európa megengedheti-e magának, hogy teljesen kimaradjon az a nemzetközi együttműködésből, ami elkerülhetetlen meg fog történni, hiszen most is már afelé mozdulunk el, hogy a naprendszert felfedezzük, és még tovább is lépjünk. Én úgy tudok csak válaszolni, hogy Európa számára a tudás alapú társadalom, gazdaság még mindig fontos ambíció. Úgyhogy a kérdés, hogy hogyan definiáljuk ezt a szerepet, hogyan határozzuk meg ezt az ambíciót? Jelen pillanatban én nem látok túl nagy lendületet ezen a területen. Aztán az SST és a monitoring az alacsonyabb közeli föld orbit tekintetében. Az SST program eh, az eh, olyas valami, amit eh, fel kell ismerni, és el kell ismerni. Ez a feltárás és nyomonkövetés, ez olyas valami, amikor a Földről tudjuk ezt a megfigyelést folytatni, és az földkörüli pályán álló objektumokat tudjuk így megvizsgálni földi infrastruktúrával. Persze ennek megvannak a maga korlátai. Meg kell tudnunk határozni, hogy Európa milyen módon kap majd hozzáférést ahhoz a tudáshoz, amit a kisebb objektumok jelentenek, amelyeket nem lehet már földről követni. Tehát ez lesz majd valószínűleg az SSC után az a következő lépés, a, mondjuk SSA-nak nevezzük, amely földkörüli pályán tud megfigyelni például űr törmeléket, és hogy gyorsabban meg tudjuk ezt határozni, mint ahogy visszalépnek a légkörbe. Rosszabbodik a helyzet, és azt gondolom, hogy jók alagodunk emiatt. Jelen pillanatban az Egyesült Államok kapacitásaira támaszkodunk. Persze ez önmagában még nem olyan nagy probléma. A kérdés, hogy mennyire akarunk vakok lenni, ez a kérdésem, a választ nem tudom, de ez nagy kérdés, és választ kell rá találnunk. Buzek úr a Horizont 2020-ra kérdezett rá, intézményünk jelenleg nem vesz ebben részt, most fogunk találkozni az Európai Bizottsággal, pontosan azért, hogy feltárjuk, hogyan tudunk ebben együttműködni, Horizont 2020 és versenyképesség, e tekintetben üdvözlöm a bizottság erőfeszítéseit arra, hogy hogy az iparág elvárásainak megfeleljen ilyen vonatkozásban. Minden esetre itt a program általános irányítását is figyelembe kell vennünk, hogy az intézményünk a tevékenységek kiválasztásában nagyobb szerepet kapjon. Az fogyasztó és az ügyfél szerep összefüggései nagyon érdekes gondolat ez. Kettő dolgot tudok ezzel kapcsolatosan mondani. Először is, hogyha a SpaceX SA program lenne, akkor csak Kalifornia járult volna hozzá, vagy csak ők szavazták volna meg a NASA költségvetését. Vagyis az ipari tevékenységek koncentrációja volna ez egyetlen helyen, Kaliforniában, és nem is jelenne meg ez a tevékenység a többi államban, és így nem is jöhetett volna létre elemi forrásból ez a program. Pontosan az ügyfél felől a fogyasztó koncepció felé mozdultak el, és a SpaceX szolgáltatásaiból ők vásárolnak, és az ilyen kötelezettségvállalások, ettől még távol vagyunk Európában. Nem azt mondom, hogy másolnunk kell a SpaceX modellt, az IN 6 is nagyon jó program erre nézve, és nagyon tartalmas, és nagy lépés a jó irányba, de mégiscsak kompromisszum és majd a piac dönt arról, hogy ez a kompromisszum kielégítő-e vagy sem. Most még túl korai, hogy ebben álláspontot foglaljunk el. Hogy hogyan lehet a magánbefektetéseket ösztönözni? Mint említettem, van ennek sok különböző feltétele, néhányról most szeretnék beszélni. Például megfelelő teljesítményt kell bizonyítani, másodszorra hosszú távú stabilitást bizonyítani. Van egy példám is erre, a Galileo. Ha bármikor, amikor a Galileóban nehézségek merülnek fel, és persze, hogy ezen a területen mindig vannak nehézségek és váratlan fordulatok, technológiai nehézségek, vagy indítási kudarcok, és olyankor mindig megkérdőjelezik a beruházás relevanciáját. A GPS nagyon sok nehézséggel találkozott annak idején, és valószínűleg sokkal többel is, mint a Galileo program. Valaha felmerült-e, akár egyszer is, hogy esetleg a GPS nem releváns az USA részéről? Nem, soha nem vetették ezt fel, és én erről álmodom, hogy az európai döntéshozók eh, pontosan ezt fogják nyilvánosan kimondani határozottan, hogy igen, vannak nehézségek a Galileóban, de a Galileo ott van, és eh, bármi bár történjék is, ott is lesz. Ez egy nagyon nagy előrelépés volna, hogy eh, a magánbefektetőket meggyőzze arról, hogy az infrastruktúra és ez a program tartós és fenntartandó. Az űrtörmelék miatt és egyéb fenyegetések miatt persze vannak kockázatok, és ez olyas valami, amit figyelembe kell venni, választ kell rá találni, és különböző fejleményeket figyelembe kell venni, szabályozást, törvényeket, nemzetközi szintű egyeztetéseket, csak nemzetközi szinten lehet ezt elérni. Párhuzamot szeretnék vonni az a kibertér és a külső űr között. Sok közös vonás van közöttük. Például az emberiség közösen használt javai ezek. Aztán van két térség, két űr, ahol nincsen nemzetközi irányítási rendszer. Bárki bármit megtehet a kibertérben is, és az űrben is a saját szabályai alapján. És tulajdonképpen senki nem mondhat semmit hogyha valamilyen minimális teljes, eh, hogyha valaki megszög, megszeg bizonyos szabályokat, tehát nincsen eh, irányítás. És a harmadik probléma a rejtett eh, fegyverviselés, vagy a fegyver célú felhasználás, mindkét esetben igaz ez, jobban el tudjuk ezt képzelni az internet esetében, hiszen ez közelebb áll a mindennapi életünkhöz, de nagyon releváns ez a párhuzam, és az űr esetében is ugyanez a helyzet. Nagyon is aggasztó a helyzet jelen pillanatban. Azt hiszem, hogy válaszoltam a kéréseire. So the Moon Village, uh, so as I said, it's uh, a Hold falu, azt hittem, hogy már erre válaszoltam, mert ugye ez az űrkutatás területéhez tartozik, a jövő esetleges fejleményeihez. Én azt gondolom, hogy a nemzetközi űrállomás után a hold a következő logikus lépés, hogy ez most egy telep, vagy valamiféle ipari infrastruktúra, ez már más kérdés, ennek vannak különböző implikációi, és az e, elnök hozzátett valamit mikrofonon kívül, amire az előadó azt válaszolta például. Én jövök, elnök úr. Először is az űrkutatással, felfedezéssel kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy itt elsősorban tudásról és haladásról van szó. Európa nem engedheti meg magának, hogy lemaradjon a tudás megszerzésében és a haladásban, az űr felfedezésében. Többet kell tudnunk a naprendszer, naprendszereinkről, a, na, a, na, a csillagokról és galaxisokról, hogy az élet eredetét, eredetéről többet megtudjunk, ez nagyon fontos abban, hogy előrejelezzük, hogy mire számíthatunk a jövőben, mire számíthatunk a föld tekintetében. Most, ahogy látjuk, a marssal sokat foglalkozunk. Több millió évvel ezelőtt úgy tűnik, hogy víz volt jelen a marson. Van arra jel, hogy a talajt e- erodálta a valamilyen folyadék. És nagyon fontos, hogy azt elkerüljük, hogy a mi bolygónk is olyan sorsra jusson, mint a Mars. Ez az egyik oka annak, hogy az űrkutatást végezzük. Aztán vannak kockázatok, amelyek az űrből származnak. Az űr, viharok, űr, időjárás befolyásolja a kommunikációs eszközeink működését, néha eltéríti az a repülőgépeket, és nagyon sokba kerülhet. Fel kell tennünk ezt a jelenséget, tanulmányoznunk kell, és technikai intézkedéseket kell tennünk, fel kell fedeznünk olyan eszközöket, amelyekkel az ilyen nehézségeket a jövőben elkerülhetjük. Vagy az aszteroidák is fenyegetést jelentenek a földi életre nézve. Kér, képzeljük el 1908-ban 2000 eh, négyzetkilométer eh, erdőt pusztított el egy 45 eh, méteres átmérőjű aszteroida. 2013 romban az Urál hegységben zuhant le egy aszteroida, egy egész városban kitörtek az ablakok, néhány tetőt is elvitt, és 1300 sérültnél is több volt. Szeretnénk többet megtudni az aszteroidák jelenségéről. Nagyon sokat tanulmányozzák az, ENSZ szintjén ezt a jelenséget. Van két intézmény, az aszteroida figyelmeztető hálózat, illetve az egy tanácsadói csoport, amelyek ezzel foglalkoznak, és ebben az őrügynökségek, az európai is részt vesznek, és tanulmányozzák ezeket a jelenségeket. Ennél többet nem is szeretnék mondani, hogy mit jelent a felfedezés, vagy az űrkutatás együttműködést, hiszen az egész földet érintik ezek a kérdések. Ebben a tekintetben a nagy ürünökségek közötti együttműködés. Az, hogy még nagyobb forrásokat lehessen megmozgatni, mint amit egy ország képes, akár az Egyesült Államok vagy Kína is, ez együttműködést jelent, jelentős forrásokat és együttműködést, és úgy gondolom, hogy itt megtalálhatjuk a módját annak, hogy bizonyos problémákat megoldjunk országok között, hiszen földből csak egy van. Ami a hold falut illeti. Erről azt mondhatom, hogy ez is űrkutatási kérdés, ugyanakkor bizonyos jövőbeli előnyöket is jelent Európa számára. Milyen előnyökről beszélek? Gondoljunk csak bele, hogy a Holdon nagyon sok eh, természetes erőforrás van, amelyeket kiaknázhatnánk, és egy bizonyos keretek között még olcsóbb is lenne ez. Vannak olyan országok, akik eh, hidrogén hármas gázat szeret, gáz szeretnének kitermelni, ez egy energia hordozó gáz, ezt el lehetne kezdeni a Holdon, és akár más bolygókon is folytatni. A Hold falu csak egy koncepció, nem egy projekt még. Megpróbálja elérni, hogy az európai országok megértsék, hogy miért fontos az űrkutatás, hogy minél távolabb jussunk, és minél inkább haladjunk a tudásban, az ismereteinkben. Az, hogy a holdat használjuk, ami a legközelebbi égítés csak 380 ezer kilométerre van, ez a kiindulási pont. Ami az Európai Védelmi Alapot illeti Juncker úr elképzelését, Európa, mint minden más entitás a Földön, amely az űrkutatásban részt vesz, tehát Európa számára különböző tényezők jelentenek fenyegetést külső tényezők, mint említettem, az űridőjárás, az aszteroidák, stb. És emberi tényezők is jelentenek veszélyt, mondjuk mm, az ellenség általi támadás, most nem államokra gondolunk feltétlenül, úgy gondoljuk, hogy előbb-utóbb a terrorista szervezetek akár az űr felé is fordulhatnak. Vannak olyanok, akiknek van elég ismeretük és elég pénzük arra, hogy ilyen projektekbe vágják a fejszélyüket. És ez Európa számára, de nem csak az európai rendszerek számára veszélyes, hanem mások számára is. Készen kell állnunk arra, az, hogy az ilyen új kihívásokkal szembenézzünk ezek a kiber támadásra is vonatkoznak ezek a gondolatok. Éppen ezért a védelmi rendszerekben a védelem és a biztonság eh, előtérbe helyezésre van, helyezésre van szükség, amikor már vannak gyakorlati eredményeink. Van valami, amiről nem szabad megfeledkezni. Hagyományosan az űrfejlesztés olyan országokban, mint Oroszország, a korábbi Szovjetunió, az Egyesült Államok, els, először is a katonai felhasználásokból indultak ki, a rendszerek biztonságát szolgálták elsősorban. Európa ezen a területen elmaradt, lemaradt, és a programokat már úgy kezdte, hogy az állampolgárokra gondolt, az alkalmazásra, és a saját rendszerének a biztonságára összpontosított, és most mi ezekkel foglalkozunk, és én nagyon is üdvözlöm azokat a kezdeményezéseket, amelyek európai szinten próbálják ezeket az aspektusokat összefogni. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes előadást, és a válaszokat is, kimerítő válaszokat. Nagyon érdekes volt, nagyon kellemes volt önt hallgatni, és többet meg tudni az űr kérdésekről. Köszönöm a kollégáknak, tanácsadóknak, asszisztenseknek, hogy itt voltak. Az ITRE bizottság következő ülésén találkozunk november 28-án és 29-én, tehát hamarosan, három hét múlva. Köszönöm szépen, és remélem, hogy a jövőben az összes kutatás során nem csak a Holdon járunk sikerrel, az politikánk képviselőinek is minden jót kívánok. Köszönöm. Okay, may I your hands? Yeah. Thank you very great pleasure. Thank you Thank you very much. Mr. Chairman, thank you very much. Great.